következő napi rendi pontunk Kozsusnyik úr jelentés az európai szabványosítás jövőjéről. Négy percre megadom neki a szót. Jelentéstevő úr. Vážený pane předsedající, eh, vážená komise, vážení kolegové. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, a, az előttünk álló jelentés egy csomag része, amelyen foglalkozik jelenleg a bizottság. Ennek célja, hogy a jelenlegi jogi keretet vizsgáljuk fölül, amely a szabványosítást befolyásolni fogja az elkövetkezendő időszakban. Ezért a parlament érdeke, hogy a bizottság számára jelzést közvetítsen, illetve a közvélemény számára is az európai szabványosításról, hiszen Európában erre óriási szükség van, ahhoz, hogy a belső piac potenciális lehetőségeit mindenképpen kihasználhassuk, hogy fellendítsük az európai gazdaságot, és elérjük a 2020-as célokat. Ezért figyeltünk külön oda erre a témára, és intenzíven tárgyaltunk minden érintettel, nemzetközi, európai szinten, illetve a tagállamokkal együtt. Az optimális ö, európai rendszer ö, kiépítése érdekében találkoztunk a KKV-k képviselőivel, a fogyasztókkal, a környezetvédőkkel, a fogyatékkal élőkkel. A jövő megvitatása során arra következtetésre jutottunk, hogy a felülvizsgálat során radikális változtatásokat nem szabad eszközölnünk, amelyek aláásnák az alapértékeket. Hogy hatékonyan működjön az európai szabványosítás, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a nemzeti szabványosítási hatóságok, amelyek eddig nem igazán hatékonyan és aktívan léptek fel, ugyanolyan aktívak legyenek, mint a nemzetközi szervezetek. Ezek rendkívül erőteljes ö, intézmények, amelyek nagyon jól kommunikálnak egymással, és az európai szabványosítási rendszer alapjait képezik. A jövőben jobban oda kell figyelnünk arra is, hogy az érinteteket aktívabb részvétele szólítsuk fel, mert azt szeretnénk, hogyha reprezentatívabb lenne ez a folyamat. Tárgyalásaink során arról is beszéltünk, hogy a normákhoz hogyan lehet hozzáférni. A normákatnak mindig figyelembe kell venniük a felhasználókat érthetőbbé és felhasználóbarátabbá kell tenni őket. A szolgáltatásokat sem szabad kifelejtenünk, mert rendkívül fontosak a határokon átnyúló versenyterületén. Így lehet a korlátokat elhárítani a belső piac területén. Így lehet biztosítani a versenyt, a nagyobb átláthatóságot és az európai szolgáltatások minőségét. Ezen kívül az innovációra és a beruházásokra óriási szükség van, ezért nagyobb együttműködése van szükség az érintetek között, a beruházók, a tudósok között, akik létrehozzák ezeket a normákat. A nanotechnológia terén hogy csak egyet említsek a sok példa közül, például nem sikerült elérnünk ezt az együttműködést. A globalizált világban is fontos szerepet kell felvállalnunk. Szeretnék köszöntet mondani kollégáimnak a saját szakbizottságomban, az ITRE-ben tevékenykedő kollégáknak. Nagyon örülök, hogy sikerült egyetértésre jutni az összes politikai pártnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor átérünk a Kecstihály rendszerbe. Köszönöm szépen. Mondja felszólaló asszony, komi asszony. Nagyon elégedett vagyok a jelentéstevő munkájával, illetve a többi témafelelőse való együttműködéssel is hasonló pozícióra jutottunk, és ezzel erős politikai üzenetet tudunk küldeni. Az Európai Bizottság tulajdonképpen a legfontosabb iránymutatásokat tartalmaz a felülvizsgálatokkal kapcsolatban. Jól működik ez a rendszer, ez az egyik fontos üzenet, és nincs szükség nagy volumenű változtatásokra. A nemzeti delegálást továbbra is meg kell, hogy maradjon, még akkor is, hogyha közérdek esetleg új szabványokat várna el. A KKV-knek a bevonása és az ő érdekeik nagyon fontosak a szabványosítási eljárásban és folyamatban. A következő hónapokban továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy az európai szabványosítást az európai társadalmi érdekekhez is hozzáigazítsuk. Balcitis Képviselő úr következik egy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni a kollégámnak, aki ezt a kiváló jelentést előkészíti, hiszen a szabványosítás nagyon fontos az egységes piac szempontjából, az egyes tagállamokon belüli KKV-k fellendítése szempontjából is, a kereskedelmi technikai akadályok leküzdése szempontjából is. Ez a csomag remélhetőleg valóban átfogó lesz, és ezáltal a termékek biztonsága is nőni fog, ami eddig nem volt minden esetben kielégítő. A szabványosítás nagyon fontos a technológia szempontjából is, az innováció szempontjából is, hiszen itt állandóan újításokkal van dolgunk. Ezzel a versenyképességünket növeljük, biztonságosabb termékeket bocsátatunk a fogyasztók elé, és ez rendben is van, így köszönöm. Egyenletó. Paszka képviselő. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený... Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az európai szabványosítási rendszer a nemzetközi eh, eh, szabványosítási rendszer részét képezi mi definiáljuk ezeket a standardokat, és ezt az egész világon használják. Az, az életünk nagyon gyorsan változik, és erre a szabványosításnak eh, reagálnia kell, tehát a szabványoknak eh, nyitottaknak és rugalmasaknak kell lenniük. Ha az Európai Unió tényleg sikeres akar lenni, és egy jól működő gazdaságot szeretne, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy új szabványokra van szükség amelyek lehetővé teszik, hogy új termékek kerülhessenek a piacra. Nagyon fontos, hogy az európai norm standardizációs folyamat, szabványosítási folyamat elemeit átdolgozzuk. Ezek egyenlőre nemzeti hagyományokon alapulnak, olyan mechanizmusokról van szó, amelyeknek egyszerűen működőképeseknek kell lenniük. Köszönöm szépen!

körben. Baszeszko asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai szabványok elfogadása hozzájárulhat ahhoz, hogy konszolidálódik a KKV-k helyzete a belső piacon, hiszen ezek a KKV-k, közép- és kisvállalkozásoknak fontos a szabványosított akkreditációs eljárás. Egyszerűsítésre van szükség, és a pénzügyi tekintetben is fontos a könnyebb eljárás. Ez a szabványosítás kell, hogy segítse az innovációt, valamint közös alapot teremtsen a szabványok tekintetében összességében is. Szükség van ezekre a szabványokra, amelyek a szubszidiaritás elve mentén kerülnek alkalmazásra a, gondolkozunk előbb kicsiben, megközelítést a közbeszerzéseknél is alkalmazni kellene, ez a kkv javát szolgálná. Utalnék arra, hogy Romániában nemrég egy dekrétum került napvilágra, amelyel tulajdonképpen például a termékek értékesítése szempontjából egyszerűsített eljárást kívánunk alkalmazni. Rojtova asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hiszem, hogy üzenet a bizottság irányába ez a jelentés, hogy a szabványosítás nagyon lényeges a belső piacon, és a, az egyetlen mód arra, hogy az Ázsiából érkező veszélyes termékekkel szemben megvédjük magunkat. Köszönöm azt, hogy a képviselők támogatták a szakbizottságon belül a módosítóimat. Itt a lábbelik biztonságára is gondolok, mert nagyon sok gyermeknek van bokasüllyedése, mert helytelen lábbelit használ, amelyet olcsón lehet beszerezni Ázsiából. De ugyanilyen fontos a gyermekjátékoknak a biztonsága, viszont ne felejtsük el, hogy a játékokkal időszakosan játszanak, viszont a cipőt egész nap hordják a gyerekek. Nagy a kihívás tehát előttünk, és sajnálatos, hogy a francia és német lobby megnyerte a, az egyik emlékezetes ügyet. Brödre, onnittelut hyvästä mietinnöstä, joka on... Köszönöm szépen a szót. Gratulálok az előadónak, fantasztikus alapot nyújt ez a munkához. Nagyon fontos, hogy az átláthatóság és a demokrácia felé nyissunk. A legkiszolgáltatottabbak csoportját meg kell védeni, mindenkinek össze kell fognia, és nem szabad a nagy vállalatoknak, a nagy üzletnek átadni a teret. Figyelembe kell venni a jó képviselet elvét, mindenkinek el kell tudnia mondani a véleményét. Az is fontos, hogy az érdekcsoportok megerősödjenek. Úgy gondolom, hogy szerepüket úgy tudjuk megerősíteni, hogyha a szakbizottságokban lehetőséget adunk arra, hogy hallassák hangjukat. Köszönöm. Ευχαριστώ jó éjszakát kívánok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, a munkát, szinte egyedül vagyunk már itt, egyfajta éjszakai őrként. A mai nap utolsó felszólalója, de már neki biztos asszony a bizottság nevében. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ezért az átfogó jelentésért, amelyet készített, és lefekteti ezt a jóváhagyást. A parlament, akik parlamentben azok, akik itt maradtak ilyen sokáig, és elmondták a véleményüket, a nagyon konstruktív hozzájárlásokat, azoknak köszönöm szépen ezeket, és a, az elnök úrnak is azt gondolom, hogy világos, hogy a bizottság nem régiben megnyitotta az eszmecserét erről a kérdésről, és a jövőbeni felülvizsgálati rendszert járta körül a szabályosítással kapcsolatban. Nyilván ezzel segítenénk a belső piacunkat, a versenyképésünket, illetve az innovációt is felkarolhatnánk, előmozdíthatnánk. Az európai szabványosítással, a csomaggal, tulajdonképpen a társadalmi gazdasági kihívásokra is reagálhatunk. Új gazdasági hatalom lehetünk, tudjuk, hogy nagyok a kihívások, a gazdaság, a környezetvédelem területén többek között. Egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a jelenlegi rendszer nagyon jó szilárd bázist jelent a fejlesztéshez, Azonban természetesen van javítani való, és a jelentés fel is sorol jó párat a javaslatokból. A bizottság üdvözli azt, hogy a nemzeti delegálás lehetősége megmaradjon, ugyanakkor a jelentés egy negatív konzekváciát is levon ebből a, az elvből, hiszen a társadalmi érdekeket képviselő szervezeteknek akik nagyon sokféle érdeket képviselnek, szabályosított módon kellene részt venni a folyamatban. Nagyon lényegesnek tartjuk ezt, de a legitimitás és az elszámoltathatóság kérdését sem szabad elfelejtenünk. Konkrét módozatokat kell kidolgozni a bizottságnak, hogy a társadalmi résztvevőket hogyan tudjuk bevonni, az európai eh, szabványosítási eh, szervezetekbe, hatóságokba, és hogyan eh, tudjuk kiegyensúlyozott módon bevonni a folyamatba az érintetteket. A nemzeti delegálás elve azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy megfelelő modell hez igazodva kell képviselniük, illetve képviseltetniük magukat az érintetteknek, és így kell konszenzusra jutni. Vannak különbségek a véleményekben, különös tekintettel a technikai felkészültségben, a részvételben, és hát e tekintetben természetesen a tagállamoknak van javítani valójuk. A hozzáférés ne a szabvány ára legyen, ami eldönti, hogy, megle, hogy a hozzáférés adott lehet-e, megfelelő árat kell tehát szabni a mintákhoz, és ez a KKV-k vonatkozásában is egy nagyon lényeges elem. Azt gondolom, hogy nagyon sok potenciál rejlik ebben a szabványosítási folyamatban, és természetesen új területekre is oda kell figyelnünk, mint például a szolgáltatásokra vonatkozó szabványosításra. Az európai innováció és a fenntartható fejlődés is egy ilyen terület. Szeretnék végezetül még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik itt a nagyon kiváló jelentése kapcsolatban elmondták a véleményüket. Köszönöm szépen, biztos asszony! Ezzel lezártuk a vitát, és csütörtökön déli 12 órakor kerül sor a, vita, a szavazásra. Holnap, október 19-én 9-kor kezdünk, 12.30-ig tart a délelőtti ülés, majd pedig délután 15 órától 19 óráig is, egészen 24 óráig. Ezáltal a mai vitát és mai ülést berekeztem. Jó éjszakát kívánok mindenkinek!